Buon pomeriggio a tutti. Nonostante la... Mindenkinek jó napot kívánok. Bár nagyon sok kollégát nem látok, már eddig is vártunk 15 percet, úgyhogy el kell kezdeni a szakbizottság munkáját. Úgyhogy a napirend első pontjára térnék rá, a napirend tervezet elfogadására. A kollégák látták az egyetlen módosítási kérelmet, amelyet megkaptam, nevezetesen a 15-ös és a 16-os pont megcserélését, nevezetesen, hogy holnap reggel beszéljünk ezekről a témákról, mert a kollega más elfoglaltsága miatt azt kérte, hogy az őrá vonatkozó pontot Szalabrakosz kollega témája előtt tárgyaljuk meg, ezt elfogadtam. Tehát először Valéza kollega, majd Szalavrakosz kollega következik. Aztán a 446 os petícióval kapcsolatban jelen vannak a petíciót, petíciót benyújtók, a tízesre gondolok itt, a bukaresti ö, szemétégetőre vonatkozóan, ez a 21-es pontra vonatkozik. Ha nincs ö, ellenvetés, akkor a mai napi, napi rendet ennek megfelelően elfogadottnak tekintjük. Nincs ellenvetés, második pontban a november 25-26-ai és a december 5-ei ülések jegyzőkönyvének elfogadása következik. Ha nincs ellenvetés, akkor ezeket is elfogadjuk. Ezen kívül az előző ülések jegyzőkönyvei vonatkozásában nincs megjegyzés, akkor behoztuk a késedelmet. A napirendünk első pontja a 446 per 2007-es számú petíció, egy brit állampolgár nyújtotta be, a külföldön élő brit polgárok nemzeti parlamenti választásokon való szavazati jogáról. Nincs itt a petíciót benyújtó Charlotte Oliver asszony viszont jelen van, aki őt helyettesíti, 5 percre meg is adom neki a szót, parancsoljon. Thank you very much. Uh, I'm Köszönöm szépen. Harry Schindler képviselem itt a mai napon. Szívesen eljött volna ő is, de 93 éves, és kampányt folytat több éve ezzel kapcsolatban. A petíciós bizottságnak 2007-ben írt és az Európai Emberi Jogok Bírósága átvette az ügyet. Zajlott az ügy egész tavalyi 2013-ig, amikor úgy döntött a bíróság, hogy az, hogy brit állampolgárok, akik az Egyesült Királyságon kívül laknak 15 évnél hosszabb ideig, nem szavazhatnak a hazai választásokon. Harry Schindler véleménye szerint ez sérti a jogait a hármas cikk egyes jegyzőkönyv az egyezményben szabályozza ezt a témát. Öt évvel korábban Doyle néven már volt egy hasonló ügy ugyanebben. Tavaly májusban az Emberi Jogok Európai Bírósága úgy határozott, hogy ez nem jogsérelem, hiszen ez egy olyan rugalmasság, amelyel a tagállamok rendelkeznek. Tehát ez tagállami hatáskörbe tartozik, hogy a választási részvételt szabályozzák, amennyiben ennek legitim célja van, vagyis meghatározni hogy egy adott illető a származási országával aktív kapcsolatban maradt-e, avagy sem, ez a tagállamra tartozik. Arányos döntés született, tehát ez nem jogsértés. Harry velem, illetve EU szerte élő brit polgárok delegációjával együtt szeptemberben Vivian Reddinghez fordult, aki tavaly, ahogy tudják, Harry Schindler ügyében nagyon pozitívan nyilatkozott. Úgy érezte, hogy az Egyesült Királyság, amikor megtagadja a szavazati jogot a parlamenti választásokon való részvételt tekintve 15 év külföldön tartózkodás után, gyakorlatilag bünteti az uniós állampolgárokat, akik a mozgásszabadságukkal szeretnének élni. Rám is érvényes ez, hiszen én ügyvédként korábban Olaszországba költöztem, és szolicitorból avokátó lettem, viszont aktív kapcsolatban maradtam Nagy-Britanniával, és megvan az ügyvédi nyilvántartásban való tagságom is, tehát hozzám hasonlóan azok, akik külföldön laknak, vagy ingatlant vásárolnak, két vagy három országban is érintettek lehetnek. 2016-tól engem is érinthet majd ez a szabály. Az olasz és az angol jogrend közötti különbséget tanulmányozva az ügyfeleimet képviselem, és számomra is jogfosztást jelenthet ez. Harry Schindleren kívül 1,7 millió brit állampolgár él még Európa szerte külföldön. Az Európai Bizottság ülést tartott erről, és a szükséges lépések megtételét ígérte az állampolgársággal kapcsolatos 2013-as jelentés nyomán. Diszkrimináció valósul meg ebben az esetben, és intézkedni fognak, nyilatkozott a bizottság. Harry Schindler rajtam keresztül köszöni a meghívást. Most már 17 éve nyújtotta be ezt az ügyet, általában nem tart ennyi ideig, hogy a petíciós bizottság megtárgyalja a beadványt, de a tavalyi évben Vivian Redding nyilatkozata hozta ismét előtérbe ezt a témát. A brit állampolgárokat nagyon komolyan érinti ez a kérdés, hiszen népszavazást tarthatnak 2015-től kezdve valamikor a felsőház jóváhagyása esetében. A népszavazás tárgya, hogy Nagy-Britannia EU tag maradjon-e. A valóság az, hogy jó magam, Harry Schindler vagy mások, elvben nem szavazhatnánk ebben a népszavazásban. Ugyanakkor mi rendelkezünk közvetlen tapasztalatokkal arról, hogy hogy működik az EU a gyakorlatban, mert számunkra ez előnyösnek bizonyult, és szeretnénk a szavunkat is hallatni az ügyben, hogy Nagy-Britannia EU tag maradjon-e. Más országokra is kihat ez, Németország, Írország, Dánia, Ciprus, illetve Málta, öt tagállam bizonyos fokig korlátozza az állampolgárainak a szavazati jogát, szavazásban való részvételét, amennyiben külföldön élnek, illetve elköltöznek. Gyakorlatilag bizonyos idő elteltével elvesztik a szavazati jogukat. Harry Schindlernek nincs brit szavazati joga, mert most már csak nem 30 éve lakik Olaszországban. Elnézést, itt elvesztettem a fonalat egy pillanatra. Tehát Harry Schindlernek a továbbiakban nincs szavazati joga. Ez diszkrimináció, a szavazati jogtól való megfosztás. Nincs választási részvételi joga sem az Egyesült Királyságban, sem Olaszországban. És az Emberi Jogok Európai Bírósága határozata szerint dönthet úgy, hogy olasz állampolgárá válik, hogyha részt akar venni az olasz választásokon. Ügyfelem rémülten hallotta ezt a lehetőséget, hiszen az anyanyelvi kultúránkkal, a hazánkkal való kapcsolatunk a összeköt a társadalommal, a politikával, és nem szeretnénk, ha megszakadna ez a kapcsolat. Számos ország állampolgárait érinti ez, az ember a hazája ügyeit szeretné a szavazatával előrevinni, mert mindig jogunk van visszaköltözni természetesen. És csoportosan arra hívjuk fel a brit és más nemzetiségű állampolgárokat, hogy a jelentés kapcsán sürgősen vizsgálják felül ezt a rendelkezést 2015 előtt, a népszavazás előtt, mert lehet, hogy abból kényszerűen kimaradunk, hogyha ez nem történik meg. Szeretnénk, hogyha a petíciós bizottság az Európai Bizottságot, illetve az Európai Parlamentet rávenni arra élve lehetőségeivel, hogy előterjesztést nyújtson be arról, hogy az állampolgárok a jogaikkal valóban tudjanak élni. Az Európai Bíróság elé is elkerült az ügy. Nagyon ritka ez ilyen ügyekben egyébként. Azt kérjük, hogy akkor, amikor nyilvánvalóan jogellenes diszkrimináció valósul meg, illetve az állampolgárok nem, érhet, nem élhetnek a szabad mozgás jogával. Sürgősen vizsgálják meg ezt az ügyet. Köszönöm. Köszönöm szépen, most a bizottság nevében Vászló úr következik. Thank you. Köszönöm, elnök asszony. Amint a petíciót benyújtó képviselője elmondta, a bizottság ismeri ezt az ügyet, a szavazat megfosztástól való ügyet. Jelenleg nincsen tagállamnak, nincs olyan szakpolitikája, hogy a nemzeti szavazásokon a területén élő külföldi állampolgárok számára szavazati jogot adjon. Ilyen módon az illető mindenféle nemzeti parlamenti, országos parlamenti választáson való szavazási lehetőséget elveszít. Ez pedig nem áll összhangban azzal a joggal, amelyel minden állampolgár rendelkezik, hogy a demokratikus életben részt vegyen. Ugyanakkor el kell ismernünk, hogy a nemzeti választások szervezése a mi hatáskörünkön kívül esik, tehát ezt a tény tudomásul kell vennünk. Ami 2010-et illeti, a bizottság beszélgetést, vitát indított a tagállamokkal és az érdekeltekkel e kérdésben. 2013-ban az állampolgárságról szóló jelentésben jelentette be a bizottság, hogy konstruktív megoldásokat javasol, hogy az új tagállamba költöző EU tagállamok számára lehetőséget biztosítson származású orsz, származási országukban való szavazásra. Bejelenthetem tehát most a hírt, hogy a bizottság hamarosan előáll ezzel az anyaggal, amelyben megoldásokat javasolunk, tehát 2014 elején számítani lehet erre az anyagra, javaslatra. Köszönöm. Köszönöm a bizottság képviselőjének. A kollégák közül szeretne valaki hozzászólni ez a témához. Úgy látom, a kollégák közül nincs, aki hozzá kíván szólni. Én úgy gondolom, hogy a bizottság már nagyon jól ismeri ennek a petíciónak a témáját, hiszen a bizottság képviselőire is utalt erre, hiszen a kompetencia nemzeti jellege miatt a nemzeti parlamentek betöltenő választások terén nemzeti hatáskör. Reding biztos asszony felhívta figyelmét az európai intézményeknek erre, mert bármi történjen is, ez nyilván alapjogot sért, amelyet minden egyes állampolgár számára el kell, hogy ismerjünk, hogy aktívan és passzívan is részt vessenek a választásokban. Úgy gondolom, hogy a bizottsági munka tükrében nyitva tarthatjuk ezt a petíciót, és folytathatjuk azt a munkát, amelyet Schindler úr már évek óta folytat, hogy majd egy későbbi időpontban a bizottság és Reding biztos asszony mélyebben foglalkozzon azzal a kezdeményezéssel, amely már egy ideje beindult. Úgyhogy ezzel a jelzéssel zárnám le ezt a petíciót, hogyha a kollégák nem ellenzik. Úgy látom, nem. Ebben az esetben nagyon köszönöm, hogy Schindler úr petícióját elénk tárta, és Reding biztos asszonytól várjuk, hogy az összes európai állampolgár szavazati jogával kapcsolatban mélyítse a munkát. Akkor a következő petícióra térjünk át a 1138 per 2012-esre, görög állampolgár petíciójáról van szó, a közép- és észak-görögországi autóbusztársaságok nevében benyújtott petícióról, a közúti személyszállítás deregularizációjáról. A petíció aláírója nincs itt, úgyhogy azonnal a bizottságnak, Mikó úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen tisztelt képviselők! 2013-ban a bizottság részéről nem született ö, megjegyzés. Tájékoztattuk a bizottságot, hogy a görög ö, kormány már lépéseket tett a piac, ö, személyszállítási piac deregularizáció érdekében, és a bizottság vizsgálta a kérdést az úgynevezett adózási előnyök kérdését. 2013. október 1-én Görögország elfogadott egy kerettörvényt a regionális busz szállítással kapcsolatban. A vizsgálatot lezártuk, az állítólagos adó az esteletén meglévő előnyekkel kapcsolatban. A versenyügyi főigazgatóság nem tudta megállapítani a versenyjogi szabályozás megsértését. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kíván-e valaki hozzászólni? Úgy látom, senki nem kíván ehhez a témához hozzászólni. Szalavrakosz kollega? Εκείνο το οποίο θέλω να πω ότι επειδή δεν υποστηρίζεται από πλευρά του Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a szót. Mivel az autóbusz vezetők terén deregularizációt vezettek be, úgy gondolom, hogy elégnek kell lennie a bizottság ezen megjegyzésének. Köszönöm. Il collega Salavrakos chiede che si chiuda la petizione. Akkor azt kéri, hogy, azt kéri, hogy zárjuk le a petíciót? De Úgy látom, a kollégáknak nincs hozzáfűzni valójuk. Akkor az történt, hogy a bizottság a görög állampolgár petíciójának témájában is ö, vizsgálatot folytatott, de a görög kormány deregulázizációs irá, intézkedéseket hozott, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy ezzel lezárhatjuk ezt a petáció, petíciót, ahogy Szalabrakosz kollega is mondta, és reméljük, hogy majd a kormány konkrétan megoldja a problémát. Akkor ezzel lezárjuk a hatos napi rendi pontot, következik a hetedik napi rendi pontunk, a 711 per 2012-es számú petíció, lengyel állampolgár nyújtotta be, a Kancellária Právne Vigen ügyvédi iroda nevében, a közúti fuvarozói szakma gyakorlására vonatkozó feltételek közös szabálynak megalapításáról 96 per 26 LK e tanács irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 1071 per 2009 LK e Európai Parlament és Tanácsi Rendelet egyes rendelkezésének értelmezéséről. Mivel a lengyel kormány ennek nevében, ennek értelmében úgy tűnik nem tartja ezt tiszteletbe. Át is adnám a szót ezzel Sviszka kollégának. Bocsánat, eléggé nehéz volt kiejteni a nevét. Bocsánat, a bizottság nevében önni a szó. Köszönöm szépen. A petícióból én arra jutottam, hogy tulajdonképpen egy jogi iroda képviseli a kérelmezőt, és itt nem állítólagos kötelezettségszegésről van szó Lengyelország kapcsán. A 1071-es rendelet alkalmazása, az 1071-es rendelet 12-es mellékletéről van szó. Itt szerepelnek a legfontosabb közúti fuvarozói kötelezettségek, illetve az ezzel kapcsolatos tennivalók. És ez nem azonos azzal a jogszabálya, amelyre itt hivatkozik a szöveg. Ahogyan viszont erre utaltak is, illetve ahogyan sikerült tisztázni, hogy miről van szó. A legfontosabb kötelezettségszegések a négyes melléklet, az 1071-es rendelet négyes mellékletében szerepelnek, és ezt úgy kell értelmezni, hogy az 561-es rendelet a közúti fuvarozásra érvényes pihenőidők szabályai között tartalmaz ezeket a kötelezettségeket. És az 1071-es rendelet közvetlenül nem tartalmazza ezeket, viszont a közösségi jogszabályokra hivatkozik a szöveg, egyebek között a vezetési idő, illetve a pihenőidő előírásai kapcsán. És ez az 561 per 2006-os rendelet, amely konkrétan szabályozza ezeket az időkereteket. Tehát az egyes pont, A, illetve B pontja, az 1071-es rendeletben úgy fogalmaz, ezt úgy kell értelmezni, hogy az 561-es rendeletben foglaltakat kell teljesíteni. Köszönöm. Valaki szeretne hozzászólni? Úgy látom, hogy nem. Akkor ezen petíciót benyújtó kérésére felmerül a kérdés, hogy az általa felvetett rendelet értelmezése megfelelő-e. Úgy gondolom, hogy a bizottság képviselőjének megjegyzései alapján ezt a petíciót is le tudjuk zárni. Hiszen ez már egyfajta korrekt értelmezést sugal az ilyen jellegű normatív szövegek vonatkozásában, és így lehet megoldani a konkrétan felmerülő ö, alkalmazási problémát. Hogyha nincs további megjegyzés, akkor ezzel a értelmezési módszerrel, amelyet a bizottság javasolt, lezárjuk a petíciót. Nincs ellenvetés, akkor lezárjuk ezt a petíciót, és tovább megyünk a következő petícióra, a 8-as számúra, John Savage, brit állampolgár nyújtotta be a 0021 per 2013-as számú petíciót az Allerton Waste Recovery Park túlzott költségeiről. Javaslom, hogy a bizottságnak adjuk meg a szót azonnal, mert a petíciót benyújtó nincs jelen, úgyhogy Tiesder Castillo úré a szó. Um, Köszönöm, elnök asszony. Ez a petíció környezetvédelmi és állami támogatás és környezet és verseny témájú, tehát három főigazgatóságot is illeti, ami a környezetvédelmi főigazgatóságot illeti. Én a megjegyzéseimet csak a projekt környezetvédelmi kérdéseire tudom korlátozni, és a kollégám beszél a többi témáról. Először is tehát ez a projekt, amely a petícióban szerepel, ez egy energiavisszanyerést célzó szemét éget egy mechanikus válogató egységgel. A tervezési szakaszban vagyunk. A petíciót benyújtó tájékoztatása szerint építési engedélyt még nem adtak ki. A petíció foglalkozik a az égetési kapacitásokkal összefüggő kockázatokkal. Fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy az Egyesült Királyságban az ö, lendrelak, lend, ö, ö, hulladék lerakók nagyon is jelen vannak, a hulladék ö, 49%-át az Egyesült Királyságban így oldják meg, és csak 12%-át égetik el a hulladéknak. Összehasonlításképpen 12 tagállam égeti el ennek a 12%-nál magasabb mennyiségét a hulladékának. Van, ahol ez 24% is. Ez csak azért jelzem, hogy európai szinten lássuk a képet. Az égetés energia visszanyeréssel bizonyos esetekben egy optimális, jó hulladékkezelési megoldás. Az újra fel nem dolgozható hulladék nem kerül a lerakókba. A rendelkezésünkre álló tájékoztatás értelmében az Egyesült Királyság égetési kapacitása nem olyan nagy, mint például Dániának vagy Svédországnak. Tehát lezárásul hogyha tovább folytatódik ez a projekt, akkor egy környezetvédelmi hatástanulmány készült, tehát a környezetvédelmi irányelv vonatkozik rá, és az emissziós irányelv értelmében vizsgálják, és az emberi és környezeti egészségügyi kérdéseket is meg fogják vizsgálni. Köszönöm szépen. Köszönöm. Szilva úr. Köszönöm, elnök asszony. A petíció benyújtója két főbb érvel áll elő. Az egyik a szerződés odaítélésének a folyamatát illeti, a második pedig, szerint pedig nem biztosítottak megfelelő tájékoztatást a kezdeti szakaszban, és így ö, egyes ajánlattevők esetleg nem tettek ajánlatot, ez elbátortalaníthatotta őket. Ugyanakkor az petíció benyújtója ö, szerint ö, eredetileg csak önkormányzati hulladékról van szó, kereskedelmi és ipari hulladékról pedig nem. Később pedig ez is részévé vált a szerződésnek. Ugyanakkor úgy látjuk, hogy jogsértés nem történt itt, hiszen ha megnézzük a ö, szerződés kiírásának a kódszámát, akkor ez általános hulladékra utal, amely természetesen tartalmazza a kereskedelmi és az ipari hulladékot is. Tehát a CPV kódok értelmében bár konkrétan nem utaltak a kereskedelmi és ipari hulladékra. De a gazdálkodók, akiket érdekelhette ez a szerződés, nem bátortalaníthatta el ez a tény. A második érv a 25 év, tehát a szerződés hosszú időtartama, amelyre a petíció benyújtója hivatkozik, Ugyanakkor a vonatkozó irányelv nem tartalmaz megkötést a szerződés időtartamára vonatkozóan, tehát itt sem állapíthattunk meg jogsértést. A petíció benyújtója megkérdőjelezi a magát a technikai megoldást is, és azt, hogy egy nagyon drága égető megvásárlására kerül sor a szerződés keretében, a közbeszerzési szabályok azt szabályozzák, azt írják elő, hogy hogyan kell a beszerzést lebo lebonyolítani, azt nem, hogy milyen eszközt. Ezt maga a szerződés kiírója, a beszerző dönti el. Köszönöm. Flor? Kért valaki szót? Van. Mr. Ja. Járó. Vielleicht nochmal noch mal die Nachfrage an die Kommission, weil äh, ich kenne das aus... Äh egy kérdést szeretnék a bizottsághoz intézni, mert volt némi tapasztalatom ezzel kapcsolatban. Az ilyen módszertan a hulladék gazdálkodásban különböző algályokat vett fel, illetve nagyon komoly összegekről van szó. A polgárok általában úgy érzik, hogy túl sokat fizetnek ezekért a szolgáltatásokért, illetve a cégek nyerészkedni próbálnak a hulladék gazdálkodás keretében. Aztán a szerződéseknek a futamideje kapcsán megkülönböztetést kell tennünk. Hulladékgyűjtésről beszélünk el rövidebb ideig, ez az egyik lehetőség, és amennyiben valaki égető művet kell, hogy építsen, nyilván hosszabb szerződést kell, hogy kapjon, mert hogyha ez csak egy öt évre szóló versenytárgyalás, akkor az hiába valóvá tenni a beruházást. Tehát a kérdésem a bizottsághoz a következő. Önök szerint a beszerzési jogszabályok hogyan értelmezendők, hogyan alkalmazandók ezen a területen. Nyilvánvalóan a hulladék gazdálkodás, illetve a hulladéknak a feldolgozása az a helyi döntéshozóknak a hatáskörébe tartozik, és ezen túlmenően hogyan látják a beszerzési szabályoknak az érvényesülését sérültek-e beszerzési szabályok. Amennyiben azt mondják, hogy nem sérültek, akkor lezárhatjuk a petíciót. Ha viszont nincs még megfelelő információnk, hogy ezt el tudjuk dönteni, akkor nyitva maradhat, de a lényeg az, hogy megfelelően lefolytatták az eljárást. Thank you. Well, that's exactly what I just... Köszönöm szépen, éppen ezt mondtam, hogy nem tudtunk semmilyen jogsértést megállapítani az alkalmazandó közbeszerzési szabályok értelmében. A 2014-es irányelvről van szó. Schließen, und man kann ja das auch den Petenten mitteilen, warum wir sie schließen tájékoztatni tudjuk a petíció benyújtóját, tehát hogy mi az oka a petíció lezárásának. Hogyha a petíciót benyújtónak van további bizonyíték a jogsértés tekintetében, akkor visszatérhetünk az ügyre. Bueno, yo estoy de acuerdo con el colega que esta petición hay que, hay que cerrarla, pero dos apuntes. Eh, para... Nos, Két rövid pontosítást, mielőtt lezárnánk ezt a petíciót. Igaz, hogy az adminisztratív eljárás legalábbis a bizottság állítása szerint tiszteletbe tartották. A kérdés az azonban, hogy mi van ezzel a 25 évvel? Ez rettentően aggaszt engem. Azt hiszem a szerződésünk 25 évre szól. Ez azért meglepő a szemétégetés nem tetszik nekünk, energetikai szempontból sem, legalábbis a mi ö, frakciónknak ez nem nagyon tetszik. Ami meglep, amikor a petíciót benyújtó a költségeket említi, a kérdés az, hogy mi az átlag a piacon, ö, ami az árat illeti. Ö, gyakorta ezzel a problémával találjuk szembe magunkat, mindennek van ára, és gyakorta a fogyasztót terheli mindez. Úgyhogy megfelelően kell kezelni a hulladékokat, ennek érdekében bizonyos megtakarításokat tudunk eszközölni a jelenlegi helyzethez képest. Nem a teljes összeget kell mindig az állampolgároknak állniuk ezen szemétégetés kapcsán. Ha egy mód van rá, nulla szemét mennyiséget kell elérni. Ezek az árak tényleg fölötte vannak a piaci átlagnak, úgyhogy a kérdés az, hogy mi a javaslat, hogyan lehet megfelelően kezelni a hulladékokat. És tényleg alá mehetünk -e ezzel a piaci árnak. Egyetértek járóral, ma le kell zárni ezt a petíciót. Köszönöm. Elnök asszony, úgy látom, más nem kér szót. Azt hiszem, hogy az Európai Bizottság mindkét hozzászólója úgy nyilatkozott, hogy ennek alapján lezárhatjuk a petíciót. A most hozzászólt kollega is jelezte ezt a szerződéses ö, hipotézisekkel szemben ö, az állampolgárok által megfogalmazottak tükrében. Úgy gondolom, hogy ami a konkrét anyagot illeti, az Európai Parlament foglalkozott ezzel a kérdéssel, de le kell zárnunk ezt a petíciót, hogyha nincs ellenvetés, akkor így járunk el, és megírjuk a petíciót benyújtónak mindazt, amit a bizottság képviselőtől hallottuk. Még egy dolog, elfelejtettem az elején elmondani, Macmillan Scott kollega szeretett volna részt venni ezen petíció vitáján, de sajnos valamilyen oknál fogva nem tudott eljönni, és ezért írt nekünk, és kimentette magát. Lezárjuk tehát ezt a pontot, és következik a következő napi rendi pontunk, a 0768 per 2011-es számú petíció, Anna Martina Varela Vélo, spanyol állampolgár petíciója, a Cabanas körzetben, La Coruña, Galíciában tervezett külszíni aranybányászati tevékenységekről. Ebben a témában már is 5 percre megadom a petíciót benyújtónak a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót. Ez egy lehetetlen helyzet. Nemet mondunk a külszíni aranybányászatra. Én magam is arról a vidékről jövök, ott lakom, és 140 méterre lenne a külszíni aranybánya a folyótól, sérti az önkormányzati, illetve a kommunális érdekeket, madárvédelmi körzet van a közvetlen közelében, és a folyó torkolatokat is veszélyezteti ez a tevékenység. Egy természetvédelmi park közelében folyna ez a tevékenység. Galíciában, Lakorúnyában. A beruházáshoz már csak egy bankgarancia kellene, hogy elindulhasson. Nagyon aggaszt bennünket a környezeti hatása ennek a beruházásnak. 2012. decemberében határozatot adott ki a Környezetvédelmi Hivatal is. 392 eh, hektár galíciai erdőterület, környezetvédelmi terület kerül veszélybe. A falum és a környék lakosainak a többsége védtelennek érzi magát. Egységesen szeretnénk fellépni egy polgári platform keretében, és mindent megteszünk az aranybányászat leállítása érdekében. A Natura hálózatot is felhasználjuk, és a közösségi érdekeket szeretnénk védeni, valamint a folyónk állapotát. Az életmódunkat veszélyezteti ez a beruházás, mert a környező tájból élünk, elődeink is ott gazdálkodtak és éltek, és most veszélyben a jövőnk, ezért szállunk síkra, a jövő generációinak az érdekeit védjük. Sok-sok generáció élt és boldogult a környék földjén, illetve az erdőket hasznosítva, a vizeket használva, társadalombiztosítást és adót fizetnek a helybeli lakosok, faeladásból élnek többek között. Ez a vidékiek számára egy nagyon fontos bevételforrás. A mezőgazdaság a megélhetésünk kiváló méhészetek működnek, és minőségi gazdálkodást ö, folytatunk. Védett földrajzi eredetű termékeink vannak. Nagyon fontos a halászat az emberek megélhetése szempontjából. A halászflottánk szintén ehhez a területhez kötődik. A szakmai szövetségek is sok-sok munkahelyet teremtettek, sok embernek adnak munkát. Az EU forrásainak a felhasználásával ökoturizmust valósítottak meg ebben a régióban. Ez egy nagyon fontos bevételi forrás, a tiszta vízpart és a fürdőterületek nagyon lényeges részét képezik ennek a bevételnek. Azután a halászat mellett a kardókat is szeretném megemlíteni. A madártani turizmus szintén fejlődőben van. Madárfigyelők érkeznek hozzánk sok-sok országból, és a torkolati vizes élőhelyeknek a madárvilágát derítik fel. Nem eladó a természeti örökségünk, az ára meghatározhatatlan. Banglades, Törökország, Marokkó, Kína irányába indulnak a fa szállítmányaink, és olyan biomassa kincset tudhatunk a magunkénak, amely a jövőnk szempontjából is nagyon ígéretes az energiatartalékunk rejlik ebben. Az erdő faanyaga és a bioüzemanyag hatalmas értékű. A közös agrárpolitika támogatja a gazdálkodóinkat. A bányában folytatott robbantásnak a pora beteríti a földeket, illetve az élőhelyeket, és ez egy óriási veszély. Itt az életmódunk, a megélhetésünk, sok-sok ember jövője forog kockán. A vidéki táj, a folyó, a termőföldek, és a flóra és a fauna, valamint az erdővilág került veszélybe a bánya miatt. Másfél millió köbméter vízfelhasználást jelenten ez évente, és 310 ezer köbmétert kapna vissza a folyó ebből a mennyiségből. Hogyha a tavak, a meddőtavak gátja átszakad, az mérges iszapot szapadítana rá a 140 méterre lévő folyóra, és az egész öböl élővilágára, aminek óriási környezeti kára lenne. Az önkormányzat mottoja, hogy Galícia La térsége, az egy bányavidék, és még nem sikerült lebeszélni az önkormányzatot erről. Elnök, kérem, hogy fejezze be a hozzászólását. Szeretnénk, hogyha az intézmények egy olyan nyilatkozatot adnának ki, amelyből egyértelmű lenne, hogy ott nem lehet bányászni. Köszönöm. Köszönöm. Most Anna Miranda Pász asszonyi a szó. Ugyanebben a témában a második petíciót ismerteti. Ezt elfelejtettem az elején elmondani. Parancsoljon. Gracias, Presidenta. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani Francisco Garay Trigónak, és a Better Gentinia platformnak, hogy megbíztak engem azzal, hogy beszámoljak erről a kérdésről. Azt hiszem, hogy alábecsülték, hogy a cianid mennyire képes elterjedni, és milyen mértékben hatást tud gyakorolni az emberi és a környezeti egészségre. Az aranybányászatnak nagyon jelentős hatása lenne számos hektárnyi területet, földterületet pusztítana el, amelyet teljesen világosan kimutattak erdőt, halászati területeket, regi területeket, hatást gyakorolna az egészségre. 250 ezren írták alá ezt a petíciót, demonstrációkra is körül, sor került, mindegy 50 ezer ember vett részt ezeken, és az emberek tisztában vannak az ilyen jellegű bányászatnak a veszélyeivel 2012-2013-ban kérdéseket küldtek a bizottsághoz. Felhívták a figyelmét erre a ö, veszélyre, hogy nem csak Coesto, de Russe, Montana és számos más területen is környezetszennyezést okozhat a bányászat. Az olyan multinacionális cégek, mint ez a kanadai cég is idejön és tönkreteszi a helyi területeket. A környezetvédelmi hatás nyilatkozat tulajdonképpen úgy készült, hogy összemásolgattak dolgokat, nem a petíciót benyújtó ö, dolga, és nem az én dolgom, hogy ezt megvizsgálja, megcelfoljam, hanem tudományos vizsgálat ö, alá kell ezt vetni. Amit itt olvashatunk, az szóról szóra ugyanaz, mint amit egy ö, ö, cég készített. ez egy európai ügy, nem csak az én ügyem, nem csak a mi ügyünk. Szeretném felhívni a, ezért az Európai Bizottság figyelmét erre az ügyre. 2012-ben 2010-ben állásfoglalás született a, a cionid használatának a betöltására az Európai Parlamentben és a ez jelentés is módosították a környezeti hatás nyilatkozat tekintetében, az állami és magánprojektek tekintetében a külszíni aranybányászat és hasonló tevékenységek területén. Tehát most áttérve a kettes mellékletről a hármas mellékletre, ez nagyon fontos, mert a, a Corto Coesto bányát bánya számára engedélyezték a tevékenységet, és ez nagyon súlyos károkat okoz az ember és a környezeti egészségre, és mindezekre a következményekre oda kell figyelnünk. jó pedagán asszonyi a szó, parancsoljon. Jó napot kívánok, és köszönöm a szót, elnök asszony. A 2013 márciusi anyagnak megfelelően a bizottság pontosítást kért ezen projektről megfelelő eljárás keretén belül, illetve hogy lássa, hogy az európai irányelveknek ez megfelel-e. A spanyol hatóságokat megkerestük ennek érdekében, válaszokat kaptunk, beleértve megfelelő jelentéseket is a környezetvédelmi irodától, az infrastruktúrális irodából, Galiciából, illetve a galíciai önkormányzattól is, az infrastruktúrális irodából. Ezen információ alapján nem engedélyezték ezt a bányát. Pillanatnyilag a tanulmányok alapján ezt elutasítják a spanyol hatóságoktól kapott információ alapján, annak es, abban az esetben, ha új projektet nyújtanak be, akkor az illetékes adminisztratív és környezetvédelmi ö, előírásoknak kell megfelelni. Úgyhogy úgy tűnik, hogy nem sértik meg az európai környezetvédelmi ö, törvényeket a bizottság ö, szerint legalábbis. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony Sánchez úr szó. Eh, Először is szeretném üdvözölni a petíciót benyújtók két képviselőjét, Anna Maria Velot és kollégáját. Örülök, hogy itt látom a petíció benyújtónak a képviselőjét itt a teremben. És ami a petíció sorsát illeti, azt szeretnénk, hogyha nem mindent a gazdaság uralna. Elméletben én nem ellenzem az aranykitermelést, hiszen Finnországban, Új-Zélandon, az Egyesült Államokban szintén működnek hasonló bányák. Ugyanakkor a közösségi jogszabályokat is be kell tartani, és meg kell vizsgálni, hogy a környezetvédelmi előírásokat is betartották-e. Tehát az Európai Unióban indított beruházások, és ez a konkrét beruházás is itt Galíciában a védett habitat terület, illetve védett élőhely területet érint, és az EU egészségvédelmi és környezetvédelmi szabályai érvényesek erre a területre. Korábban úgy értesültem az Európai Bizottságtól, hogy a nemzeti hatóságoktól kérnek tájékoztatást. Most úgy tűnik, hogy a kiadott anyagban nem szereplő új információk és rendelkezésére állnak már. A Galíciai önkormányzat engedélyét azóta hatályon kívül helyezték tehát amennyiben a beruházás engedélyét azóta visszavonták, úgy gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság aggájainak helyt adtak. Tehát ezzel együtt én azt javaslom, hogy a petíció ügye maradjon nyitva addig, ameddig egyértelművé nem válik a helyzet, illetve ameddig az engedélyt egyértelműen meg nem tagadják, illetve vissza nem vonják meg kell vizsgálni, hogy a joganyagot egy ilyen beruházás mennyiben tartja be. És a bizottságnak ki kell jelentenie, hogy betartják-e, avagy sem az előírásokat. Nem kaptunk erről tájékoztatást, tehát én azt gondolom, hogy ezt a témát tartsuk nyitva. Egy konkrét állásfoglalás vonatkozott erre, illetve határozatot hoztak a spanyol hatóságok ebben az ügyben. Amennyiben ez egy nemleges határozat, akkor rendben is vagyunk. Ha viszont engedélyt kaptak, akkor meg kell vizsgálni az előírások teljesülését. Ana Martina Varela y Ana Miranda la posibilidad de traernos este, este asunto. Martina Valina Levo. Köszönöm szépen, hogy felhívta a petíciós bizottság figyelmét erre a problémakörre. az Európai Bizottságtól kapott tájékoztatás hiányában én egyelőre azt mondanám, hogy a projektet le kell állítani. Úgy tűnik, hogy a galíciai önkormányzat amúgy is megtagadja az engedélykiadását. Ez némi munkát megsporol számunkra, illetve megelőzi a környezet károsodását. Megmenthetjük a sok-sok hektárnyi erdőt, amely egyébként kivágásra került volna, illetve a cián és arzén eh, szennyezés veszélyétől is megóvtuk ezt a vidéki termőterületet. A 2010 májusi parlamenti állásfoglalás felhívta a ciános bányászat veszélyeire a figyelmet, illetve arra szólított fel, hogy tartózkodjanak eh, ettől a technológiától. Sánchez Presedo úrtól pedig úgy tudjuk, hogy nem kapja meg az engedélyt, ez a, az elindult, vagy már-már elindult beruházást, de a biztonság kedvéért tartsuk az ügyet nyitva, hogy megfigyelhessük, hogy valóban ez lesz-e a sorsa a bizottság részéről, illetve hogy ezt a tevékenységet felügyelet alatt tudjuk tartani. Az ilyen bányászati tevékenységeknek elejét kell vennünk Európai Unió szinten. Tehát a galíciai önkormányzat határozatát én üdvözlendőnek tartom, és remélem, hogy ez nem egy egyszeri döntés volt, hanem egy végleges határozat. Köszönöm, parancsoljon, uram! Hát igen, nagyon könnyű így, mutogatva. Billy Mayerrel és Antonio Sánchez Prezedoval értek egyet, nevezetesen ahogyan értékelték a projektet, illetve a helyzetet. Nem minden a gazdasági fejlődés, és itt azt tapasztaljuk, hogy hagyományos életmódunkat teszik tönkre, a továbbiakban pedig figyelembe kell vennünk a terület jövőjét is, amely bizonytalanná válik. A külszíni aranybányászatnak köszönhetően a hátrányokat pedig hosszasan szenvedjük el. Úgyhogy reméljük, hogy erős ez a petíció a galíciaiak részéről. Talán néhány év múlva visszatérünk majd erre. a környezetvédelmi anyag az elmúlt öt évről szól, és ezen túl minden évben újabb dolgok jelentkeznek, újabb projektek születnek. Rendkívül hálás vagyok a petíciós bizottság bizalmának, mert gyakorta az emberek a legrosszabbakra gondolnak, amikor Európáról van szó. Úgyhogy úgy gondolom, hogy a petíciót nyitva kellene tartanunk addig, amíg határozott és végleges döntés nem születik Galícia részéről. Addig, amíg meg nem születik a környezetvédelmi nyilatkozat. Önni a szó. Köszönöm szépen, Anna Martina Vallérát szeretném üdvözölni, aki az első petíciót benyújtotta. A spanyol hatóságok és a az illetékes hatóságok nagyon is tisztában vannak annak szükségességével, hogy, a, szük, hogy csökkenteni kell a bányászati tevékenységek által okozott káros hatásokat, és az európai jogszabályok is megfelelő korlátozást és biztosítékokat írnak elő. Amit a Sonta elnöke de csak három hónappal ezelőtt a galiciai autonóm tartományban elmondta, a tevékenység nem fog folytatódni stratégiai ipari tevékenységként. 2013. júniusában a kezdeményező hatóság elmondta, hogy a gazdasági és műszaki fenntarthatósága a projektnek nem volt garantálva. 25% saját forrás kívánt meg a galiciai hatóság, és technikai kapacitást is megkövetelt. A környezetvédelmi, gazdasági és műszaki feltételeknek nem felelt meg a projekt, ezért a hatóság elutasította azt. Most már csak a cég tájékoztatása van hátra a végleges döntésről. Minden esetre ez a tájékoztatás rendelkezésre áll a galiciai sajtóban, de javaslom, hogy ne hagyja el a helyszínt az Európai Bizottság, hiszen a ciániddal kapcsolatban a kibányászott anyag 95%-át nem kezelik cianiddal. Ez a 28 országból csak három országban van így, ami a kezelési állomást illeti, ez nem szerepelt az engedélyezési tervben. 2002 per 16-os jogszabály amúgy is tovább, amúgy is jóváhagyást ír elő. A hatásvizsgálat értelmében teljes garanciát kellett nyújtani. Nem fogom ezt most teljes alapossággal részletezni. a kibányászott fém kezelésére szolgáló üzemet szintén engedélyeztetni kellett volna. Tehát azt kell szem előtt tartanunk, hogy a jelenlegi európai, galéciai és spanyol jogszabályokat betartották, és hogyha az ember egyszer megvárja, amíg lefolyik egy eljárás, lefolyik az eljárás, akkor utána lezárhatjuk az ügyet. Köszönöm. Lo ha dejado muy claro el señor Millamón, por lo tanto yo no voy a añadir. Köszönöm. Miamin úr nagyon világosan beszélt, semmi hozzáfűzni valóm nincs, mondja az alelnök. Tehát, hogyha nincs tehát a projektet nem hagyták jóvá, akkor nincs ügy. Úgyhogy egyszerűen csak meg kell várnunk a hivatalos döntést a helyi hatóság részéről. De a bizottság válasza teljesen egyértelmű volt a kérdésben. Különösebb hozzáfűzni való nincsen. Köszönöm. Most pedig visszaadom a szót a ö, petíció benyújtójának. Köszönöm szépen, elnök úr. A petíció nevében és a petíciót benyújtók, aláírók, az azt támogató szervezetek nevében szeretném elmondani, hogy nyitva kellene tartani ezt a petíciót külön, különböző okok miatt. Természetesen tudjuk, hogy a környezeti hatás csak bizonyos idővel jelentkezik, tehát hogyha egy projekt elindul, és kifejti a tevékenységét, de a teljes igazság nem hangzott el, nem derült ki, mert a projekt tehát nem ö, engedélyezték, és azért nem engedélyezték, mert nem volt elég pénz, és azért nem volt elég pénz, mert leesett az arany ára, ez az igazság. Nem azért, mert az élőhelyeket akarták védelni, védeni, és az európai irányelvek miatt. Ezzel kellett szembenéznünk hogy természetesen létezik a környezeti fenyegetés, a, amelyet a régió legelismertebb egyeteme is megerősített. Ezt európai problémának tartjuk, e, és Európa szintű probléma, hiszen vannak ugyan rendeletek, de ezeket nem ültették át a tagállamok. Figyelmetlenségből és nagyon jól tudjuk, hogy milyen ö, veszélyes az arzén és a cianid. Csak azt szeretném még hozzátenni, a petíció benyújtója szempontjából saját nevemben és a többi aláíró nevében szeretnénk, hogyha nyitva maradna ez a petíció, mindaddig, amíg a környezetvédelmi hatásvizsgálati nyilatkozat életben marad. Köszönöm. Szeretne még valaki hozzászólni? Kérdez az elnök, nem? Akkor nagyon szépen köszönöm. Szeretném megköszönni a bizottságnak a tájékoztatást, és a, szeretném megköszönni a petíció benyújtójának is, a, hogy eljött és előadta az álláspontját, és akkor szeretnénk, hogyha ez nyitva maradna. Ez a petíció. Köszönjük a, a további tájékoztatást. Minden további nélkül folytassuk a következő napi rendi ponttal. Tízes petíció következik, 0095 per 2012-es számú. Julio Martin de Eugenia Manglano nyújtotta ezt be, és Javier Caliro Castanio az Equo nevében. Tehát két petícióról van szó, de ezt egységesen kezeljük. Ezt a, az egyiket az Associación Collectivo Espartel Ecologista San Acción de Valdemoro nevében adták be, ez a madridi autonóm tartományt éli, érinti, a más, másikat pedig ö, ö, Javier Carillo Castaño az ECVO nevében, most pedig további tájékoztatást hallunk a petícióra. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, a petíciós bizottság tagjai. Az ECO képviseletében, illetve az Association Collective Espertel Nevada Moro, tehát a petíciót benyújtók nevében szeretném hangsúlyozni, hogy határozottan elutasítjuk ezt a beruházást a Depura, illetve a Valdemora projektet. Ez egy olyan infrastruktúra beruházás csoport lenne, amelyet védett területen terveznek. Számos európai irányelv védelm alatt áll ez a térség. Natura 2000-es területeket tartalmaz. A beruházás előkészítése során a beruházó nem végezte el a kötelezően előírt környezeti hatástanulmányokat az utóbbi tíz évben csak nem megduplázódott ennek a térségnek a lakossága. Tehát szükség van ugyan infrastruktúrára, de ebben a változatban a madridi autonóm tartomány, illetve a de részéről benyújtott beruházás egyszerűen nem felel meg a környezetvédelmi előírásoknak. Tehát természetesen a hulladék gazdálkodásra szükség van, A beruházás képviselői szintén ezt hangsúlyozzák. Ugyanakkor nem kötelező neki pont ilyen veszélyes helyen lennie. Tehát, hogyha a beruházás megvalósulna, akkor egy egyedülálló élőhely fennmaradását sodorná veszélybe. Úgy gondoljuk, hogy nincs az a kompenzációs intézkedés, ami megóvhatná a megsemmisítéstől ezt a területet. Több mint 85%-a a kiválasztott területnek, védett terület, illetve a szennyvíz által érintett terület és az elektromos kábelek által átszelt terület közösségi védelem alá tartozó Natura 2000-es terület. Tehát a Natura 2000-es hálózatnak a, a, az egységét veszélyeztetni. A közösségi érdekkel, jelentőséggel bíró élőhelyek feltérképezését a spanyol kormány végezte el, és a petíciót azért is nyújtotta be a Association, mert a madridi autonóm terület hatóságai nem végezték el kellő körültekintésre az értékelést nem mérték fel, hogy milyen természeti erőforrásokat veszélyeztetne a beruházás. Továbbá a környezeti hatásra vonatkozó nyilatkozatnak több mint két éves hatáját vesztette. Felül kellene vizsgálni. Az Espartal és a La Royo de la Cañada, Valdemoldo tartomány része. Sós mocsár, illetve a madridi autonóm térségnek a legérzékenyebb természetvédelmi területe. Őshonos fajták élnek ott. És a Natura 2000-es hálózatba tartoznak a területei. Számos őslakos fajta él itt, amely sehol máshol nem, lephe, nem lelhető fel. Tehát a tudományos, illetve a zoológiai értéke is óriási ennek a területnek. Számos alternatív lehetőség áll rendelkezésre. Viszonylag közel a kiválasztott területhez, ezeknek az alternatíváknak a környezeti kihatása sokkal kisebb lenne. A spanyol hatóságok eh, figyelmét már fel is hívtuk a társadalmi konzultáció során ezekre a lehetőségekre. Nem változott az álláspontjuk, mi viszont, hölgyeim és uraim, kitartunk, még időben vagyunk, még van idő, hogy a beruházás helyszínét, illetve a kivitelezését megváltoztassuk. Tehát ehhez kérem a segítségüket a környezeti hatástanulmány úgy gondoljuk, hogy nem megfelelő. Szeretnénk, hogyha felülvizsgálnak. Mi az Ecolo, illetve az Ecologistas en Action nevében szeretnénk, hogyha a szakmai felülvizsgálat megvalósulna, és ezután a hatóságok elutasítanák az engedélyt. Ramos Florido kapja meg a szót az Európai Bizottság részéről. Nagyon köszönöm a szót, elnök úr. 2012-es két petícióról van szó, a szennyvíz ö, kezelő ö, témakörben ö, Madridban. A 95-ös petíció arról szól, hogy milyen ö, káros következményei lehetnek a Natura 2000-es projekt szempontjából, területek szempontjából ennek a projektnek Madrid környékén, és a Cortaus Cantilles területén. Utalás történt az újra felhasznált vízzel történő öntözésre is a madridi közösségben ezen területeken. Felülvizsgáltuk ezeket a petíciókat, és úgy döntöttünk, hogy megvizsgáljuk a helyzetet, felvettük a kapcsolatot a spanyol hatóságokkal, annak érdekében, hogy petíciókban meg nem nevezett körülményekre is kitérjünk, és A 2011-ben 92-es irányelvről van szó konkrétan, ami a környezetre, környezetre gyakorolt hatásról szól, illetve a madarak és élőhelyek irányelvre. Erről is volt szó itt a bizottságon belül. Természetesen ott vannak azok a területek, amelyek a Natura 2000 hálózat tagjai, és a hatos cikk értelmében az ezekre gyakorolt hatást is fel kell mérni. Vannak más irányelvek is, amelyek alkalmazandók, például a városi ö, szennyvíz kezelése vonatkozó. Nyilván önök is tudják, hogy ennek kapcsán többször is volt már szó erről a témáról. A bizottság és a spanyol hatóságok többször is felvetik a kapcsolatot egymással, megvizsgáltuk a spanyol hatóságok válaszait. A kérés az volt, hogy további vizsgálatot folytassanak ezeken a területeken. Szeretnék rámutatni arra, hogy ami a Valdemorói szennyvízkezelőt illeti, volt egy kötelező hatástanulmány, mivel több mint 400 ezer lakost érint, ez az egyes mellékletre, melléklet értelmében kötelező hatástanulmányt jelent. 2011. októberében meg is történt ez, decemberben pedig megszületett az eredmény. A spanyol hatóságokkal folytatott csere alapján megkaptuk a másolatokat ezekből a dokumentumokból, és felmerült annak a lehetősége, hogy a Natura 2000-es területekre valószínűleg hatással vannak ezek a projektek. Eredetileg az volt a terv, hogy a Natura 2000-es területeken kívül lenne a helyszín. Persze ez nem zárhatja ki a Natura 2000-es rendeleteket, illetve azok alkalmazását, mert nyilvánvalóan befolyásolhatja ezeknek a területeknek az állapotát is ez a projekt. Azt nem szabad ö, alábecsülni, Elég nagy területről van ugyanis szó a Natura 2000-es nek minősülő területek vonatkozásában. A spanyol hatóságok pedig mindenképpen azt szerették volna, hogyha úgy tüntetik fel ezt az egész projektet, mint aminek nagyon kis hatása lenne ezekre a területekre. A spanyol hatóságok azzal érveltek, hogy nem lehet ö, elfogadni a lehetséges alternatív megoldásokat, mert túlságosan magas területen ö, lennének, ez túl sok pénzbe kerülne, mert ö, a vizet fel kellene szivattyúzni ezekre a magasan fekvő területekre. A petíciót benyújtók további információt ö, csatoltak az anyaghoz, ezt is megvizsgáltuk, nevezetesen, hogy ezek a különböző ö, ott élő növényfajokra milyen hatással lennének. Ezek nem védetnek minősülnek a habitát vagy élőhely irányelv értelmében. Lehet, hogy a spanyol törvények értelmében igen, de az európai törvények értelmében nem. Ami a szennyvíz irányelvet illeti, itt sem találtunk semmiféle jogsértést európai szinten. A 282-es petíciót illetően, vagyis a szennyvíz, a kezelt szennyvíz újrafelhasználását illetően ez a kettes melléklet hatáskörébe tartozik, eseténként kell megvizsgálni azt, hogy szükség van-e környezetvédelmi tanulmányra, hatástanulmányra. A konklúzió az volt, hogy nem. Ez 2009. augusztusában történt. A spanyol hatóságok arról tájékoztattak minket, hogy az infrastruktúra, amelyben ez a víz folyna, minimális ö, hatása lenne a Natura 2000-es területekre. A petíciót benyújtók arra mutattak rá, hogy még nem indultak be ezek a folyamatok. A spanyol hatóságok jelzései szerint 2013 vége fele történne meg mindez. Azonban még nem került erre sor. és nincs európai pénzalapokból történő finanszírozás sem. A petíciók által tartalmazott információ alapján úgy találtuk, hogy európai szintű törvényeket nem sértenek. Köszönöm szépen. Kívánom más hozzászólni, megadom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretnék köszönetet mondani Köszönöm a petíció beterjesztőinek, hogy felhívták a figyelmünket erre az ügyre. A bizottsághoz is szeretnék néhány szót intézni, hogyha jól értettem, amit elmondtak, akkor a szennyvíztisztító teletnek a környezeti hatás tanulmánya már hatáját vesztette, már nem érvényes. Ez az iminti szavait hogyan befolyásolja? Elnök, igen, a bizottságnak megadom a szót. Köszönöm a kérdést. Ami a közösségi jogszabályokat illeti, tehát a legalitást tekintve, ennek nincs kihatása, mert a környezeti hatásról szóló tanulmány, illetve nyilatkozat az európai jogszabályok értelmében határidő nélküli ez a vélemény, tehát nem is járhat le. Egyes tagállamok érvényesítenek ilyen lejáratot, Spanyolország például, illetve egyes autonóm tartományok. Saját hatáskörben is szabályozzák, hogy meddig érvényesek a környezeti nyilatkozatok. Tehát a környezetvédelmi hatóságoktól lehet kérni a felülvizsgálatot, és ennek alapján egy új nyilatkozatot az esetleges változásokat figyelembe kell venni, amennyiben a Natura 2000-es területek fizikai körülményei változtak a hosszú idő alatt. Köszönöm. Az alternatív elhelyezésekkel kapcsolatban, amelyek a petíció hátterében megfogalmazódtak, elmondta, hogy ezeket tanulmányozták, és e- vissza is utasították, mert ott víz szivattyúzása lett volna szükség. Tehát drágábbá tette volna a beruházást. Ez egy tisztán gazdasági jellegű érv. ellenőrizték ennek az érvényességét. Bizottság, mondja az elnök. Igen, köszönöm. A vonatkozó irányelv kötelezően előírja, hogy a tagállamnak több alternatívát is meg kell vizsgálnia. itt a jelenleg irányelvet kell, hogy figyelembe vegyük, és nem arról van szó, amelyet a parlament, illetve a tanács éppen most vitat. Tehát a különböző alternatív lehetőségeket fontolóra kell venni, és meg kell nézni a környezetvédelmi hatásait. A gazdasági kihatást itt nem lehet figyelembe venni, a környezetit viszont igen amennyiben a hatóságok szerint nincs jelentős környezeti előnye az alternatívának, akkor nem kell más lehetőséget választani. Természetesen egészen más forgatókönyv érvényes arra az esetre, hogyha kiderül, hogy az egyik alternatíva káros a környezet, egy másik pedig jóval előnyösebb, akkor nyilvánvalóan azt kell választani. Még akkor is, hogyha nem az olcsóbb alternatíváról, vagy nem a nyereségesebb alternatíváról van szó ebben az összefüggésben. Itt viszont nem erről van szó. Köszönöm. Elnök, van-e további kérdése? Igen, köszönöm. Szeretném mm, szeretnék még tájékoztatást kapni ebben a témában, és ezért kérem, hogy a petíciót tartsuk nyitva Szeretném, ha megnéznénk, hogy a petíció benyújtói által javasolt alternatívák milyen lehetőségeket nyújtanának, mert elhangzott, hogy drágább lenne a megoldás. De valóban így van-e? Hiszen a petíció benyújtói szerint az alternatívának nincsen ilyen eh, előnytelen hatása. Tudjuk, hogy a gazdasági érv az rendszeresen előkerül, ugyanakkor meglehetősen súlytalan Tehát a valós körülményeket kellene tekintetbe venni, illetve szeretném látni, hogy milyen tanulmány alapján utasították el az alternatívát. Elnök, Cario Castanyó úrnak adom meg a szót. Eh, Köszönöm szépen a szót. A Valdemor szövetség nevében, tehát a többi petíciót aláíró nevében Szó volt a szennyvízkezelő telep és a csatornázás hatásáról, hogy a, milyen hatással lenne ez a Natura 2000-es területekre. Nem csak az élő helyeket tenné tökre, tönkre, ugyanakkor ö, ezek prioritást képező élőhelyek olyan fajakról fajokról beszélünk, amelyek itt élnek, amelyek rendkívül fontosak. És ez a benyújtott anyagban is szerepel. Erdőgazdálkodó tisztviselők is kifejtették véleményüket, mely szerint ezek ez az eljárás káros lenne. Ami a hatásvizsgálatról szóló nyilatkozatot illeti, a spanyol jogszabályok és a helyi madridi jogszabályok értelmében, amint ez lejárt, új környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni. És véleményünk szerint ezt meg is kell tenni, hiszen tájékoztatást nyújtottunk, és bemutattuk, hogy az eredeti hatásvizsgálatot nem megfelelőképpen folytatták le. És itt olyan fajok élnek ezen a területen, amelyeknek ez az élőhelye, és nagyon fontos, hogy ezek a fajok megmaradjanak ezen a területen. Nyilván szükség van szennyvízkezelő telepre. de eredetileg nem ebből indult ki az ügy. A projekt megváltozott időközben. És bevontak egy másik céget, és kiderült, hogy egy másik szennyvízkezelőre is szükség lesz. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök végezetül. képviselőként a pártom képviseletében. Én is, én magam is szeretném, hogyha nyitva maradna ez a petíció. Ez a vita ugyanis Rendkívül érdekes, senki nem kérdőjelezi meg a szennyvízkezelő telep szükségességét. A társadalomnak szüksége van ilyen telepre. Ugyanakkor megfelelő egyensúlyt kell találnunk a környezet védelme és a környezet bármilyen áron történő védelme között. Mindannyian ö, meg akarjuk védeni a ö, madridi ö, közös, ö, közösség ö, érintett területeit. És az én parlamenti ö, frakcióm is kezdeményezéseket tett annak érdekében, hogy alternatívákat keressünk. Most pedig, mint elnökként folytatom, és elmondom, hogy szeretném, hogyha nyitva maradna ez a petíció, hogy további tájékoztatást kaphassunk, különösen a javasolt alternatív helyjel kapcsolatban, ezt továbbra is szeretnénk figyelemmel kísérni. Úgyhogy minden további nélkül most a következő petíció következik. Köszönöm szépen a petíciókat benyújtók jelenlétét és a tájékoztatást, és hogy felhívták a figyelmünket az ügyre. Köszönjük szépen! Most pedig következik a 11-es számú petíció. Ezt eh, Vasilis Hagyevan Helú adta be, ciprusi állampolgár, a ciprusi emberi jogok eh, állítólagos megsértéséről. És eh, a bizottságnak adok szót, mert a petíció benyújtó nincs jelen. Köszönöm szépen, elnök úr. Igyekszem rövid lenni. Először is Azzal kezdeném, hogy az Európai Unió és a bizottság csak olyan területen léphet fel, amelyben, amelyen hatásköre van, tehát amely az alapjogi kartát életi, az, az alapjogi karta 51 cikke csak az EU jogszabályra vonatkozik, tehát vagy ahol a tagállamok EU jogot alkalmaznak. Megvizsgáltuk ezt az ügyet, konzultáltunk különféle, a bizottság különféle részlegeivel, szolgálataival, és a tények alapján nem találtunk kapcsolatot a petícióban szereplő ügy és az európai jog között. Tehát úgy, hogy itt a magánjogról, tulajdonjogról van szó, és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 345-ös cikke értelmében a tulajdonjog nemzeti hatáskörbe tartozik. És azt állapítottuk meg, hogy az ügy teljes mértékben nemzeti jellegű ügy. Természetesen a tulajdon jognak lehetnek olyan aspektusai, amelyekre az európai jog vonatkozik, ugyanakkor ez esetben ki kell mutatni, hogy van ilyen összefüggés, hogy vagy határon átnyúló aspektust kell megállapítani, vagy pedig, hogy valamilyen európai jogi rendelkezést sértett meg a nemzeti jog vagy a kormány. Következtetésképpen nem találtunk ilyen összefüggést az európai joggal, és ezért az az álláspontunk, hogy nem tudjuk ne, tovább vizsgálni, a bizottság nem tudja tovább vizsgálni ezt a petíciót. Ugyanakkor, ha a petíció benyújtója úgy érzi, hogy a jogait megsértették, akkor az, az Európai Jogi Bíróság is lehetőséget jelent a számukra, ahol nemzeti jogsért, miután a nemzeti hatóságoknál kimerítették a jogorvoslati lehetőséget. Köszönöm szépen. Eh, eh, Nagyon köszönöm. Kíván-e valaki hozzászólni a képviselők közül? Nos, az Európai Parlament nagyon sok kérdést monitorozott, ami a ciprusi köztársaság területi épséghez kapcsolódik. Azt hiszem, hogy ezek a kérdések eléggé kényes kérdések ahhoz, hogy a további információk begyűjtéséig nyitva tartsuk a petíciót. Köszönöm szépen. Akkor nézzük az utolsó mai petíciónkat a 1653 per 2010-es számú petíciót Markella Izájá Cáka, ciprusi állampolgár, a menekültek és otthonukat elhagyni kényszerült anyák ciprusi mozgalmának nevében. A bizottságnak adom, ismételtem meg a szót. Ilio Paulos úr. Köszönöm elnök úr a szót. Először is szeretném hangsúlyozni azt a tényt, hogy a bizottság mindenfajta diszkriminációval szemben felveszi a harcot a szerződések értelmében, és ide tartozik ez a különböző ö, női vagy férfi jogokat sértő ö, kérdések sora is. Három területről van szó, ö, a szociális biztonság, a szolgáltatásokhoz, az árukhoz való hozzáférés is ide tartozik. A petíciót benyújtó hivatalosan panaszt nyújtott be a bizottsághoz. Ezt lezártuk, mindjárt elmagyarázom, hogy miért. Úgy tűnt, hogy a jelenlegi esetben a nők és férfiak megkülönböztetése szociális előnyöket jelentett, ez gyakorlatilag nincs benne az EU törvényeibe. Úgyhogy a szociális juttatások tehát nem képezik -e Európai Uniós jogok tárgyát. A tagállamoknak az alapjogokat tiszteletbe kell tartani, ezért javasoltuk hogy az Európai Emberjogi Bírósághoz forduljon a panaszt benyújtó. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Palesza úr, kíván szólni? Parancsoljon. Igen, azt én értem, hogy ez a mi feladatainkon túllép, de lehetne nyitva tartani ezt a petíciót addig, míg az Európai Bíróságtól választ nem kapunk? Elnök, természetesen, nagyon köszönöm. Mivel most már csak Valesza úr van jelen, elfogadom az ön javaslatát, mint az egyetlen jelenlevő képviselőjét, mint ahogy az előbbi petíció kapcsán is elmondtam, ezek a kérdések rendkívül kényes kérdések, úgyhogy ezt is nyitva kell tartanunk, és várnunk kell a további fejleményeket. A titkárság tájékoztatott arról is, hogy természetesen továbbíthatjuk a témát a Női Jogi Bizottsághoz is, hogy közösen kövessük nyomon ennek alakulását. Ha ezzel egyetértenek, akkor nagyon köszönöm, és ezzel a mai ülésünk végére is ért illetve 17 óra 30-kor folytatjuk a koordinátorok ülésével. Köszönjük a tolmácsok!